talán kis vigasztalást tud nekünk nyújtani arról, hogy az Európai Bizottság miféle biztosítékokat tud nyújtani azt, illetően, hogy ne tűnjenek el ezek az összegek. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a jelentéstevőnek, az előadónak, hogy pozitív véleményt fogalmazott meg az átcsoportosítással kapcsolatban. Ez a történet tíz éve zajlott le, Tíz évig tartott, még a jogi tanácsosaink, illetve jogi szolgálataink úgy vélték, hogy vissza tudjuk szerezni ezt a pénzt. Ugyanakkor lehet, hogy az eset körülményei szokatlanok. Általánosságban elég jók a kifizetések védelmé, védelmező feltételei vagy körülményei. Nem ez a szakterületem. Nos, tudom, hogy föltették ezt a kérdést a bizottságnak, de ilyen esetre még soha nem került sor. Bárhol is tettünk kifizetéseket világon, a világban. Az ezen területekért felelős főigazgatónak továbbítani fogom a kérdésüket az Európai Unión belül egyébként a védelmi szint nagyon jó. Ebben az esetben azonban a bírák úgy döntöttek, úgy határoztak, hogy a bank a kifizetést a szerződéses feltételek szerint tette, ezért tehát nem felelősek. Sajnálatos eset alakult ki, a bank csődbe megy, ment, illetve csalást is tapasztaltunk ebben az esetben az Európai Unión kívül. A bizottság szempontjából azt tudom elmondani, hogy megvizsgáljuk az összes kifizetést, a kifizetés körülményeit, amikor kétségek merülnek fel, például Argentínában múlt évtized végén, Izland, Afganisztán esetében. Ilyenkor blokkoljuk a kifizetéseket, és közvetlen kapcsolatot építünk ki a kedvezményezetekkel, hogy mindenképpen megbizonyosodjunk arról, hogy megkapják a kifizetést. Tehát nagyon óvatosak vagyunk, nagyon odafigyelünk arra, hogy átlássuk a helyzetet. Ez egy különleges eset volt, rendkívül bonyolult körülmények között, és nagyon bonyolultak a felelősségi szintek is. Erről ennyit szeretnék mondani. Köszönöm. Monsieur, Monsieur Artung, Köszönöm szépen, Artung úr, kérdezett. de er Köszönöm szépen. A bizottság felé intézem kérdésemet, vajon mit tesznek aznak érdekében, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő? Yes, Monsieur le... Thank you, Chairman. Uh, the, as I have just mentioned... Köszönöm szépen. Az imént említettem, hogy hasonló esetünk azóta nem volt, egyébként pedig óvatosak vagyunk, odafigyelünk ilyen témákra, és amikor tudjuk, hogy egy területen gazdasági problémák merülnek fel, például Afganisztában, akkor blokkoljuk a kifizetéseket, ellenérőzzük az összes érintett szervet, és csak akkor eszközöljük ki a kifizetést, hogyha biztosak vagyunk abban, hogy meg is érkezik az. Aztán az izlandi helyzet is hasonló volt. A biztonságosnak tűnő bankok egy-két nap alatt kockázatosak lettek, így aztán a biztonságos körökön keresztül juttattuk el a kifizetéseket a kedvezményezetteknek. Ez az eset tíz évvel ezelőtt történt, addig mostanáig tartott, hogy rájöjjünk a dolgokra. Köszönöm szépen. A számvevőszék is jelen van, és ismeri ezt az ügyet, és reméljük, hogy megjegyzi, amiket itt hallanunk, hallunk. Nos, az Olafnak van egy új igazgatója, a, a tanács most vizsgálja a javaslatokat, amelyeket a parlamentnek tettek, és az új igazgatótnak a figyelmét felhívjuk az ilyenfajta jelenségre, és én magam is fogok is írni egy levelet a Költségvetési Ellenőrzési Bizottság elnökének, hogy jelezzem neki ezt a sajnálatos eseményt, és a kokobút arra ösztönözzem, hogy figyeljen nagyon az ilyenfajta ö, eseményekre, amelyek ö, megtörténhetnek újra. Nos, a ezek után, hogy pontosabban látjuk a helyzetet, az előadó ugye az átcsoportosítást támogatja. Jelentéstevő, parancsoljon. Ja, nem, nem, csak azt jelzi, hogy, hogy támogatja. Jó, azt hittem, hogy szólt kör. Jó, tehát akkor ki támogatja ezt a zárcsoportosítást? Köszönöm. Ellenezni? Köszönöm. Tartózkodás? Egy tartózkodás. Köszönöm. Tehát az 58-as átcsoportosítást szintén elfogadtuk. Jön az 59-es előadó úr. Ebben az átcsoportosításban administratív költségeket csoportosítottak át az IDS vonalra, és Minél kisebbek az adminisztratv költségek, annál jobbak, ez a parlament általános véleménye, ezért örülhetnénk is a javaslatnak. Viszont lenne egy apró megjegyzésem, méghozzá több mint három milliót veszünk ki az Európai Kutatási Ügynökségből, és itt még plusz three millió fog megérkezni a 2011-es költségvetésbe, tehát az a benyomásom, hogy elveszünk pénzt, és aztán azonnal vissza is adunk. Ez véleményem szerint egy picit mulatságos, tehát hogyha ebben az évben nincs szükségük adminisztratv kiadásokra, akkor elképzelhető, hogy következő évben sem lesz rá feltétlenül szükségük viszont bízzunk a bizottság bölcsességében, és akkor az IDS vonalban ugyan megjelenik ez a pénz, tehát az előadó azt javasolja, hogy pozitívan viszonyuljunk ehhez. Talán még annyit szeretnék elmondani arról, hogy van arra lehetőség, hogy ezekről az átcsoportostásokról a következő bizottsági ülésen szavazzunk, de ha lehetséges, akkor most szavazzunk róla, az lenne a javaslataim. Több érvem is lenne, mellene, de a nagyon személyes pedig az, hogy december 8-án nem tudok jelen lenni, éppen ezért most szeretném ezt letudni. Merci. Est-ce qu'il y a des questions sur le virement Köszönöm szépen. Tehát akkor az 59-es lecsoportosításról szavazunk mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Jó, elfogadtuk. 61-es jön. The next one is the trans- a következő a 61-es átcsoportosítási kérelem, ez egy problémát jelenthet, hogyha ez egy új javaslat a banánügy menedzselésére, és tekintettel arra, hogy a határidő az januárban van, és még mindig nincs jogi alapunk, talán akkor értelmes lenne ezt a döntést elnapolni, azaz, annak ellenére is, amit az előbb mondtam, és talán a trialógus során elnök úr ön ismét feltehetné a kérdést, hogy mi a helyzet a jogi alapokkal, hiszen ez a tanács kezében van. Hogyha meg lesz ez a jogi alap, és lesz egy bizottsági ülés, talán akár a jövő héten, vagy adott esetben Brüsszelben, akkor így rendben van, ha nem, akkor az átcsoportosítás ellenére a pénz elvész. Tehát az a javaslatom, hogy várjunk, hogy várjunk, és majd meglátjuk. Bien. Hogyha egyetért, akkor mindjárt áttérnék a következőre. Elnézést kérek csak a banánnal kapcsolatban. A banán kaland egyre bonyolultabbá válik. Talán először a bizottság, vagy először Eiger akar szót? Köszönöm szépen. Azt szerettem volna kérdezni a bizottságtól, hogy mik a fejlemények, hogyan áll a helyzet a tanács és közöttünk, mi lesz akkor, hogyha nincs meg a jogi alap, ami egyelőre nincs meg. Mama, mon intention. Igen, pont én is ezt szándékoltam, ugyanis nagyon bonyolult ez a banán történet, hiszen hosszan beszéltünk már erről több alkalommal, és elmagyarázták, hogy a források megtalálása nagyon sürgés, tehát még mindig nincsen jogalap, tehát akkor ez a sürgőség, nem tudom. Nos, a bizottság az érzéseiről beszámol nekünk. Köszönöm szépen, elnök úr. Valóban a bizottság átcsoportosításának a javaslata az volt, hogy a, a banán termelők segítésére az AKC országokban csoportosítsunk át összegeket, ugyanis már egy virtuális megállapodás volt az Egyeztető Bizottságban a hármas csoporttal kapcsolatban, a többiről azonban nem, tehát akkor nincsen módosító költségvetés ezzel kapcsolatban. Épp ezért a javaslót az volt, hogy a jogi alapról való vita az az évvége előtt lezárodik, De mivel nincsen a jogi alapról megállapodás, akkor ez azt jelenti, hogy ha még el is fogadnák ezt az átcsoportosítást, akkor ezeket az összegeket nem tudnák 2010-ben felhasználni. Tehát ilyenkor az átcsoportosításnak nincs értelme az előadónak a javaslatát a jövő heti háromoldalú tárgyalásokon, az egyeztetésen elő lehetne venni, és ez nagyon konstruktív megoldás lehetne, mert akkor talán talán a, a jogalkotási folyamatot, folyamatnak végre eredményét lehetne látni, és akkor a bizottság által javasolt átcsoportot is, is talán meg lehetne valósítani. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök az összegeket, tehát a, a, illetően amelyek itt most kérdésesek, ez 1 millió ez legalábbis a tervezetben az ez, jó, 1 millió 500 ezer eurót jelent, ugye? Tehát 1 millió 500 ezer eurót jelent. Ez azt jelenti, hogy ha ezt a pénzt nem használják föl, akkor 1 millió 100 ezer eurót a tagállamoknak juttatunk. Ez pedig lehet, hogy bizonyos tagállamoknak problémákat jelent. Kiegészítő megjegyzést szeretne tenni? Igen, pontosítani szeretném a kifizetésekkel. Ugyanakkor a kötelezettségvállalásokkal kapcsolatban 600 610 milliót jelent. És akkor 2011-ben és a következő években 190 milliót kellene, tehát a 2010-2013 között, amely a finanszírozási problémákat valamennyire megoldanák. És ezeket óvatosságból a bizottság már létrehozta, hiszen ezek olyan összegek, amelyek a 2010-es költségvetésben léteznek, tehát ezeket fel lehetne használni. Hogyha nem használnák fel, akkor ezeket elveszítjük, de legalább ennek a 70 milliónak a az nyomát megtalálnánk. Effectivement, c'est un peu moins de 70 millions. Jó, jó, azért ez nem, ez a 70 millió, ez nem elhagyagolható e, Igen, kielégítette ez a válasz. Igen is, meg nem is. Ugye mi történik akkor, hogyha nem tudunk megegyezni a, a jogi alappal kapcsolatban, ezt még nem tudjuk. Ha nem tudjuk, hogy mi lesz, és, fel, és megvan annak a veszélye, hogy nem tudjuk, mi lesz a sorsa ennek az, össz, e, ennek az összegnek, akkor honnan tudjuk eldönteni, hogy mikorra kell ezt véglegesíteni? Köszönöm szépen. Az előadó majd elmeséli, hogy mi lesz ez, ennek az összmecserének a véleménye. Nos, hogyha ma nem fogadjuk el, ugye nincsen jogalap, akkor a jövő heti ülésenkön meglátjuk majd, hogy mit tudunk tenni, hát mi történik addig. Hogyha már pontosabban látjuk a jogalap elfogadásának a lehetőségét, akkor nem hiszem, hogy a Költségvetési Bizottság nem ellenzi, hogy ez az átcsoportosítás megtörténjen, előadó úr. Exactly, Pontosan így van, elnök úr valóban csak remélni tudom azt, hogy a tanács tud talán találni egy megoldást a jogi alap menedzselésére. Miért? Nekem, mint előadónak 2010 es évvédő előadónak nem rossz, hogyha a dolog eltűnik az én költségvetésben, de én nem csak a 2010-es költségvetésnek vagyok az előadója, hanem egy költségvetési bizottság tagja vagyok, és a 2011-es, 2012-es költségvetése is hozzám tartozik. Hogyha ezt az összeget nem az én költségvetésembe fogják menedzselni, akkor ezek a problémák újra meg megjelenne 2011-ben, amely önmagában véve is problematikus helyzetet eredményez. Éppen ezért törekedjünk arra, hogy a tanácsot mozgassuk ebbe az irányba, és miután nem leszek itt a következő költségvetési bizottsági ülésen, de hogyha a trialógus egy pozitív jelet ad erős üzenetet, akkor jó lenne, hogyha hogyha akkor pozitív szavazat tudna születni. Szeretnék átérni a következőre. Jó, tehát akkor a következőképpen járunk el. Mint ahogy a bizottság is javasolta, mi is javasolhat, látjuk, hogy jövő hétfőn a háromoldalú párbeszéd egyeztetés során ezt napirendre vegyék. És megpróbálunk a tanácssal megállapodásra jutni a trialógus során. Úgy látom, hogy az egyeztetésnek a napirendre egyre bővül. Nos, akkor nézzük a 61-est. A 61-essel kapcsolatban nincs semmilyen megjegyzésem, csak azt javaslom a bizottságnak, hogy pozitív szavazatot adjon. Rendben van, akkor a 61-essel kapcsolatban senki más nem akar hozzászólni mellette. Köszönöm. Ellene? Ketten, tartózkodás? Nincsen tartózkodás, tehát akkor elfogadtuk a 61-est. Nos, megért értem, hogy vannak más e, átcsoportosáti kérelmek, de ezeket később megvizsgálhatjuk majd. El, előadó úr? Yes, I... Igen, teljes egészében egyetértek önnel, elnök úr, hogy a 63-as e, része a nagy csomagnak e, nem lehet erről önmagában szavazni, hanem a tízes módosítóval együtt, és a módostási levéllel kapcsolatban kell ezzel szavazni, tehát ez, ez a jövő évi teljes csomagnak a része hogyha a feltételek teljesülnek, azaz a tanácsa az általános megállapodás véglegesítődik, akkor én természetesen támogatni fogom, de nem most Mindazonáltal, hogy a jövő heti programot egy kicsit felgyorstsuk a 64-esnek nincs semmi problémája, akár erről most is tudnánk szavazni, és ott van az Info 3 is, amiről tudunk szavazni, de ezzel kapcsolatban lesz akkor majd egy megjegyzésem. Köszönöm szépen. Tehát a jelentős tevő számára azok az átcsoportosok, tehát a 64-es, az most megszavazható, vagy szavazhatunk róla, de a Költségvetési Bizottság ott azért megkérdezem, mert hát múlt pénteken kaptuk meg, hogy a tanulmányozásra, és ez az idő azért elég kevés volt. Tehát akkor nincsen ellenvetés? Jó. Tehát akkor a 64-es átcsoportosítást is szavazásra bocsátom mellette. Köszönöm ellene. Köszönöm, tartózkodás egy, tehát elfogadtuk a 64-eset. Eh, Nincsen más? László, van? Yes, we have this Info 3. Igen, itt van ez az Info 3-as, amit szintén támogatok, de de, lenne, de mindenképpen van egy megjegyzésem. Ez egy át, ez egy át átcsoportosítás a Cipriota programból, a ciprusi programból, és a előadóként beszélek, de ismerem Bőge úr véleményét is, aki abszolút érdekelt a török-ciprusi ügyekben és ő is kész arra, hogy elfogadja ezt egy megjegyzéssel, azaz, hogyha ez a program blokkolva van ebben a török-ciprusi ügyben, és nincs lehetőség a pénz elköltésére, akkor ugyanebben a keretben vannak más programok is, miért nem lehetne a pénzt átcsoportosítani oda, és ne egy teljesen más ügyhöz hozzárendelni. Ez talán egy kérés vagy tanács a jövőre nézve, hogyha több párhuzamos program fut, akkor az egyik blokkolva van, akkor nem feltétlenül kell azt tennünk, hogy a pénzt egy teljesen más területre rakjuk át a ebben az esetben a költségvetési hatóság kínálva jobban, kívánalma jobban teljesül, hogyha egy rokon programba tudjuk átrakni. Tehát ez ismételten egy, általános megjegyzés, és tudunk szavazni a teljes javaslatról. Tehát emlékeztetnék arra, hogy ez az átcsoportosítás célja ennek az átcsoportosításnak az ez, hogy a kifizetési összegeket a ciprusi török közösségre 1 millió 900 ezer euróról van szó, amelyet nem tudunk idén elkölteni a tervezett projekteknek megfelelően, de ugyanakkor az tájékoztató és kommunikációs politikáját az Európai Bizottságnak támogathatnánk ezzel. Ketten kérnek szót Vártman asszony és Artong úr. Nagyon röviden szeretném csak elmondani, hogy a bizottság képviselőjével az előbb röviden beszéltem, és most nem a helyzet, hogy a ciprusi török közösség elveszti ezt a pénzt véglegesen, egyelőre most nem használják fel, hogy a projektek lezárnak, akkor a török ciprusi közös, közösség ismételten megkapja a pénzt. Ez csak egy rövid megjegyzés mindenki számára. Köszönöm. So I thank you. Köszönetet mondok, és ez azt jelenti, asszonyom, hogy akkor ön támogatja ezt az ügyet. El tudom fogadni a jelenlegi állapotában tehát hogyha pénzt más formában költjük el, nem feltétlenül támogatom azt, ahogy a pénzt aztán elköve, elköltik. Köszönöm szépen ezt a megjegyzést. Voorzitter, dank u wel. Even twee korte vragen aan de... Köszönöm szépen. Egy gyors kérdés a bizottság képviselője felé. A pénzt a kommunikációs és információs stratégiára vagy politikára fogják felhasználni, de ez mit jelent konkrétan? Második kérdésem. Nos, hogyan, hogyan kapcsolódik ez az Európai Unió bővítéséhez? Danube buyback. Yes, yes, yes, yes, for the project Danube buyback. Igen. Tehát itt a produkciós. Interesting. It's Prince. Est-ce que la Commission peut nous... És a Dunai programokkal kapcsolatos ez. Nos, a bizottság e, a Duna biciklis körútról tud-e valamit mondani? Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, a, a, ezen alapoknak az átcsoportosítása az információs és a kommunikációs alapokra, olyan tevékenységekkel kapcsolatos, hogy az Európai Uniót ismertessük a tagjelölt országokban, és hogy a további bővítésekre is érzékenyé tesz, tegyék az embereket a Dunai programokkal kapcsolatban talán írásban fogom majd közölni azokat a tevékenységeket, ugyanígy a koprodukciós kérdésre kapcsolatban, mert jelenleg nem rendelkezem minden információval ezzel kapcsolatban, tehát majd írásban fogom közölni. Köszönöm szépen ha jól emlékszem, ez a Danube by Bike, az a parlament javaslatára jött létre. De a bizottság majd pontosítja ezeket az információkat, tehát hogy milyen konkrét tevékenységeket finanszírozunk is akkor tulajdonképpen. Nos, akkor a jelentésével úgy támogatja az, hogy szavazásra bocsátjuk. Ki támogatja ezt az átcsoportosítást? Tehát ki szavaz mellette? Ellene? tartózkodás, egy tartózkodás, Vertemon tartózkodik. Jó, köszönöm szépen. Tehát akkor Sorján László teljesítette a feladatát, most akkor Vladimir Manko, Mankához fordulok, akinek szintén vannak javaslatai. Köszönöm, pán predseda. Mi máme v oblasti iných 10 presun. Köszönöm szépen, elnök úr. Tíz átcsoportosítási kérelemről van szó, hat ebből egy kategóriába tartozik, próbálom ezeket most gyorsan elmagyarázni. Az első átcsoportosítási kérelem a bírósághoz kapcsolódik, az a hetes, illetve a többi európai intézményhez tartozó átcsoportosításokban arról van szó, hogy egész 85, a 85 százalékos emelést elérjük. Nos, a bíróság elé került egy peres ügy, semmisítési vagy semmítési kérelemmel, mégpedig november 24-én. A bíróság a tanács döntését, határozatát megsemmisítette, ezért is kell most erről, bám, erről a kérdésről tárgyalnunk. Elnök úr, Felteszem, hogy a tanács tiszteletben tartja majd a bírósági határozatot, és az 1,85 százalékos fizetés növekedést támogatni fogja. Arról van szó, hogy július 1-ig, 10 júli, 2010. július 1-ig majdnem 1 millió kifizetetlen jövedelemről, bérről van szó. Mindenképpen azt javaslom tehát a szakbizottságnak, hogy fogadjuk el eme átcsoportosítási kérelmeket. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr. A bíróságnak, az Európai Bíróságnak két módosításáról beszélünk. Elnök úr, hogyha ezt most elintézzük, akkor majd a másikat is elmagyarázom. Jó, rendben van. Ártong úr kért szót. Voorzitter, dank u wel. Onder de ab c Köszönöm szépen. Elnök úr, azt olvashatjuk itt, hogy a bíróság jogi szolgálata további jogi természetű információra tart igényt. Kérd azzal kapcsolatban, hogy itt eh, milyen költségekről van szó. Ezt kérdezem én is. Milyen költségekről van itt szó? Est-ce que la Cour de justice... Talán a bíróságot képviseli itt? Igen, Simonetti úr, öné a szó. Oui, merci, monsieur le président. Köszönöm szépen, elnök úr. A hetes átcsoportistát illeten, ahogy az előadó is elmagyarázta, e, 1,85 százalékról van szó, az 2009-es költségvetésekből, aztán a 2010-es, 2011 esekből is szó van. Ugyanakkor vannak olyan ideiglenes rendelkezések, amelyek 2010. július 1-től alkalmazandók, azért, hogy elegendő összegek álljanak rendelkezésre hogyha a tanácsnak megtörténik a döntése. Ugyanis amikor előkészítettük ezt, akkor két bizonytalanság volt, a, a bíróságnak a döntése, Nos, ez megtörtént, tehát visszautasították, elutasították, és most van egy másik bizonytalansági tényező, a tanácsnak a döntése, e, hogyha ezt az 1,85-öt visszahívják, hogyha ez történik, akkor a megfelelő sort fel kell használni, azért, hogy ki tudjuk fizetni a fizetéseket. Tehát ezért van a bíróságnak ez a hetes átcsoportosáti kérelme. És vannak még más intézmények is, amelyek ilyen helyzetben vannak. Tehát próbálják összegyűjteni az összegeket azért, hogyha a tanács nem úgy dönt, ahogy kellene. Oui. C'est la Cour de justice. Igen Mindjárt hartunk úr. Nos, tehát a bíróság viseli a bíróság döntésének a következményeit. És mindegyik intézmény megpróbálja a megmaradó pénzt a 2010-es év végén erre felhasználni. És most fordulok Ártong úrhoz, mert nem válaszolt arra a kérdésre, amely a külső jogi véleményekhez való folyamodással kapcsolatos bírósági eh, reakciót eh, taglalná, tehát ez itt ezzel az átcsoportosítással kapcsolatos. Nem hiszem, hogy eh, jól értelmezte ezt. Nem mi vagyunk azok, hanem itt a számbevőszéki kollégám mondja, hogy ők. Tehát a bíróság nem érintett ebben a dologban. Sajnos az elnök mikrofonja nincsen bekapcsolva. Nos, Hartong úr kérdésére visszatérünk a számvevőszékkel kapcsolatban. Nos, a bíróság a kapcsolatban mindenkinek világos? A jelentéstevő mellette van, tehát akkor kiszavaz mellette. Köszönöm. Ellene? Köszönöm. Tartózkodás? Köszönöm. Tehát az átcsoportosítás, a hetes, tehát a bírósággal kapcsolatos, ezt elfogadtuk. Nézzük a nyolcast. Pán predseda, ak eh, rada bude rešpektovať... Elnök úr, hogyha a tanács tiszteletben tartja a bírósági döntést, akkor a nyolcasra már nem is lesz szükség. Az okafogyottá válik. A nyolcas, ugyanis olyan pénzekről szól, amelyek megmaradtak a költségvetési sorokban, hogyha nem kerül felhasználásra ez az összeg, akkor a bíróság ebből fogja az épület leasingelési költségeit fedezni. Véleményem szerint ezen átcsoportosítási kérelem mellett kell szavaznunk, azzal a feltétellel, hogy ez csak akkor érvényes, hogyha a tanács nem tartja tiszteletben a bírósági döntést. Egyébként pedig az is elképzelhető, hogy nem szavazunk ma, hanem majd az év végén, amikor már tudjuk, hogy hogy döntött a tanács. Köszönöm szépen. Személyes véleményem szerint a második opció az logikusabb. Tehát én inkább amellett állnék. Ugyanis a két átcsoportosításnak, a két csoportosítás egy kicsit el, egymásnak ellentmondó. Tehát a hetest megszavazzuk, habár a a bíróság az intelligens megoldást javasol, de ha ez nem működik, akkor a nyolcasra térünk, jó? Nos, akkor Ennyi volt a bírósággal kapcsolatos, mondta akkor a számbevőszék. Elnök úr, szeretném az összes olyan átcsoportesetesi kérelmet, amely ide tartozik, egybevenni. EGSB 5 per 2010, két, a, két másik kérelem a V 05-ös, V06-os, ezek a számvevőszégi kérelmek, aztán régiók bizottsága, 5 per 2010, vagy 5 2010, Európai Parlament C12. Lehet, hogy önöknek nincs meg ez a sok adat, de ugyanarról a kategóriáról van szó. Tehát egyetlen átcsoportásít kérelem csoportba tartozik mindez. Kérem, hogy tömbe tömbösítve szavazzunk. A parlamenti C12-es átcsoportisítással kapcsolatban, mint például a 13. fejezet, ami a konferenciákról szól. Nos, ennek a felhasználási aránya elég alacsony, miután megváltoztak a szabályok. Tehát strukturális változásról van szó, hiszen a szabályok változtak meg. Kérdésem lenne, mi lesz majd a helyzet jövőre, 2011-ben? Kevesebb pénzünk lesz a, két, a 13-as fejezetben? Nem tudom, hogy ez megtörtént, már már lecsökkentették ezt a költségvetési sort? Vagy fejezetet? 2011-re? Természetesen egyébként támogatom az összes átcsoportosulási kérelmet, hasonló dolgokról van itt szó. Jó, merci. Köszönöm szépen. Tehát mielőtt szavaznánk ezekről az átcsoportosításokról, szeretnék visszatérni Artong úrnak a kérdésére. Tehát nem olyan régen a kérdése inkább a számvevőszékre célozta meg, nem a bíróságot, tehát akkor most megadom a számvevőszéknek a szót. Köszönöm szépen, elnök úr. Ez a hetes ö, ö, számvevőszégi átcsoportosítási kérelemhez vonatkozik, tehát egy kis összegről van szó, 20 ezer euróról van szó, négy darab külső jogi tanácsadásról van szó. 2010 során több esetben előfordult az, mint a múltban, éppen ezért szükségünk van 16 ezer euró plusz összegre, itt általában vagy auditálási kérdések megoldásáról van szó, adott esetben, ha cégek nem tudták a pénzeket, az Európai Uniós pénzeket tisztessége jól, jól elkölteni, és ezeket azután tovább kellett vinni, vagy pedig egyéb más költségvetési sorok keretében külső jogi tanácsadásra volt szükség adminisztratív kérdésekben. Tehát, ahogy mondom, ez egy adminisztratív kérdés. Anélkül, hogy most belemenjek a részletekbe, azért, azért akarjuk felhasználni, hogy megvédjük a, a közösség pénzügyi érdekeit specifikus ügyekben. Köszönöm szépen ha megengedik, egy megjegyzést tennék személyes életemből a számvevőszékkel kapcsolatban. Én a szakmai karrieremet a francia számvevőszéknél kezdtem. Egy fél évszázada. És akkoriban, hogy a számvevőszék egy bíró, vagy a bíróság egy bírójának a minőségét megítéljük, akkor a megtérülésről vették figyelembe, és pedig azokat az összegeket, amelyek megtérültek a, a, az állami költségvetésbe, tehát, illetve amelyek hiányoztak. Tehát egy jó bíró az az volt, aki évente e, e, több e, összeget térített vissza az állami költségvetésnek, mint a saját fizetése. Tehát akkor a számvevőszék és Artong úr és talán más kollég is talán használnak majd ilyen kritériumokat a jövőben. Tehát a fennmaradó alapokat kapcsolatban olyan döntéseket hozhatunk, hogyha meglátjuk, hogy mennyire tudjuk a, a, a pazarlást csökkenteni, tehát hogy milyen összegek jön, kerülnek vissza a költségvetéshez. Nos, ennyit akarok mondani a személyes történetemből. Hartong úr talán hozzá akar szólni? Nem? Kért megint szót? Jó. Köszönöm szépen. Köszönetet mondok a számövőszéknek, hogy ilyen világosan elmagyarázta a helyzetet. Azon kevesek közé tartozunk, akik meg vannak elégedve a szemvevőszék teljesítményével, hiszen jól használják fel az adófizetők pénzét. A kérdés csak az, hogy szükség van ilyen sok perre. Rendben. Jó, igen, pont ez a kérdés. Nos, akkor ezekről többen szavazhatunk-e az összes átcsoportosítást? A jelentéstevő ezt javasolja? Nem, nem, nem, nem mindegyiket? Donc, euh, monsieur le rapporteur, pour être sûr... Jelentéstevő úr, hogy ne, hogy tévedjünk, ugyanis több intézmény van, és több átcsoportosítás. Tehát akkor kérem, ismételje el, hogy miről kellene szavaznunk, tehát, és akkor egyben szavazhatunk róluk. Természetesen, elnök úr, szívesen újra megismétlem a listát. Tehát egy dolgot ugye elvégeztünk, az Európai Bíróságot, akkor ott van a Gazdasági és Szociális Bizottság, az 5 per ten es akkor két számvevőszégi átcsoportosítás VO05, VO06, akkor regionális bizottság, IN 5-ös per 2010, akkor Európai Parlament C12, akkor ezeket egy tömbben vehetjük, mert ezek hasonlóak, és aztán mindenki azonosan tud majd ezről szavazni. Rendben. Köszönöm. Tehát akkor ki támogatja ezeket az átcsoportosításokat? Köszönöm. Ellene? Egy, kettő, három. Ki tartózkodik? Nincs tartózkodás, többség mellette van, tehát akkor elfogadtuk ezeket az átcsoportosakhoz. Maradnak ugyanakkor mások is, még parancsoljon előadó. Pán Preceda, nem wiem, mi niekto odpov... Elnök úr, nem tudom, hogy valaki meg tudja válaszolni a kérdésemet. Még egyszer felteszem, ami a, a C12-es Európai Parlamenti átcsoportosítást illeti valamennyi intézmény megtakarított pénzt annak érdekében, hogy le tudják fedni ezeket az átcsoportosításokat, és amit a parlament tett, megváltoztatott bizonyos szabályokat, megváltoztak a parlamenten belüli szabályok, és ez összefügg a költségtakarékossággal. Szeretném megtudni, hogy a 2011-es költségvetésben ezeket a megváltozott szabályokat figyelembe vették-e, mert különben 2011-ben ez a pluszpénz ismételten elő fog kerülni. Tehát megszavaztuk az átcsoportosításokat, de 2011-el kapcsolatban van kérdése az előadónak. Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Igen, a szabályok megváltozása valóban megtakarítást eredményezett, és ez most történik meg először. Tehát erre nem volt történelmi utalás. De a 2011-es költségvetést erre a tapasztalatra építhettük, és a szabályoknak ezen megváltozása alapán, alapján tettünk bizonyos rendelkezéseket az összegek felhasználását életen. Tehát 2011-ben figyelembe vettük ezeket a módosításokat. Elnök, köszönöm szépen. Jelentéstevő úr, más átcsoportosítások? Igen, Szeretnék köszönet mondani az úrnak a magyarázatokért, és most elnök úr, most szeretnék Hartung úrra rátérni, méghozzá az ő átcsoportosítására a VO07-es jogi kiadásokról van szó, a jog, külső jogi kiadásokról, költségekről van szó, és ez magasabb volt, mint terveztük, és éppen ezért javasolnám a bizottságnak az elfogadását. Bien. Rendben. Köszönöm szépen. Tehát a hallottuk Hartung urat, a számvevőszéket és engem. Nos, akkor kiszavaz az átcsoportosítás mellett. Köszönöm. Ellene? Tehát itt a 07-esről van szó, a V07-esről. Tartózkodás? Egy. Hartong úr tartózkodik. Köszönöm. Tehát akkor a V07-est elfogadtuk. Jelentéstevő úr, folytatjuk. Igen. A következő a három kötőjel 2010-es, ez a Gazdasági és Szociális Bizottság 15 ezer euróról van szó, ugyanis magasabbak voltak a jogi kiadások, mint a vártak. Ez egy olyan terület, ahol a tervezés nagyon nehézkes. Lenne egy kérdésem a Gazdasági és Szociális Bizottsággal kapcsolatban. Azt írják, hogy a erőforrások 80%-a ezen a területen egy rendkívüli esetbe került elköltésre. El Elmondanák, hogy mi ez a különleges jogi eset, amelyre az erőforrások 80%-át elköltötték? Nos, hát tudna válaszolni erre az ECOSZok? Igen? Elnök úr, sajnálatos módon nem áll módonban ezt megtenni, a jogi szolgálattal kéne előbb egyeztetnem. Ahogy ezt már az elsődleges beszámolóban megmondtuk önöknek, körülbelül 40 ezer euróról van szó. A 80 százalék tehát nem hihetetlenül nagy összeg, még akkor sem, hogyha jogi költségekről van szó. Normális években általában nem költöttük el a rendelkezésre álló összeget, és pontosan azért, hogy ne legyenek felhasználatlan költségek, általában átlagoljuk a felhasznált költségeket az előző évek alapján. Ennyit kérünk, de sajnos idén többet költöttük, mint amennyit kértünk. Ezért is kérjük ezt az átcsoportosítást hiszen plusz költségeink voltak. Oui, je vous remercie. Köszönöm. Előadó úr, ez a válasz kielégítő, vagy pedig lesz még a jövő hétig igénye időre? Elnök úr, én úgy gondolom, hogy elegendő, hogyha most pozitív módon szavazunk, de nagyon szeretném, hogyha az ECOSZok írásban válaszolna a kérdésemre. Tehát tudunk szavazni, de szeretném tudni, hogy mi volt ez az eset. Mi volt az az eset, ami miatt a tervezett költségek 80%-át el kellett költeni, de ennek ellenére pozitív módon tudunk szavazni erről az átcsoportosításról. Rendben van. Jó, tehát akkor a hármas átcsoportosítás mellett kiszavazat ellene, köszönöm, nincsen tartózkodás, tehát elfogadtuk. Akkor továbbra a Gazdasági és Szociális Bizottságnak az átcsoportosítására van szó, a négyes. Igen, elnök úr, ez szintén egy kapcsolódó átcsoportosítás kapcsolódik a november 9-i átcsoportosítási, a régiók bizottságához kapcsolódik. Itt alapjában véve egy biztonsági auditról volt szó, de ha eltek itt arról volt szó, hogy egy régi, elavult rendszert kellett lecserélni, tehát november 9-én erről már szavaztunk. Rendben, köszönöm, nincs kérdés. Akkor ki támogatja ezt a négyes átcsoportosítást, a Gazdasági és Szociális Bizottságét? Ellene? Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. jelentéstevő úr, van más, még más átcsoportosítás? Két további átcsoportosítás van, Európai Parlament, ilyen utolsó pillanatban történt átcsoportosítások. Egy épület megvásárlása a Szófiában, ez Holmeyer asszonyhoz tartozik, az ő jelentéséhez, én azt javaslom, hogy december 8-án szavazzunk arról, amikor úgy is fogunk foglalkozni ezzel a jelentéssel, és az utolsó a C14-es, amely ismételten az Európai Parlamentre vonatkozik. Az büró elfogadott egy középtávú ICT stratégiát. Ez a projekt összefügg ezzel a stratégiával, hogyha elfogadjuk, akkor következő évben pénzt tudunk megtakarítani. Négy projektről van szó. tehát szavazógépek, a Strasbourgi szavazó berendezése gépek elavultak, és a szavazó berendezések nagy része már működésképtelen, tehát ki kell cserélni. A második projekt az e-mailekről vonatkozik, a harmadik projekt a, a videó archiválás és a videó kapacitások növelése, és a negyedik pedig az adatbázis kapacitásoknak a növelése. Ahogy el tudom mondani, ez az Európai Parlament középtávú információtechnológiai stratégiájának a része, és 2011-ben már számolunk ezekkel az összegekkel. Az én kérdésem az, hogy ha ezt elfogadjuk-e, akkor adott esetben az megfelelő költségvetési sorokból 2011-ben ez, ez eltűnik. Très bien, je comprends. Donc, il y a une... Jó, akkor értem. Mindjárt megadom a szót. Úgy értelmezem, hogy a jelentéstevő azt javasolja, hogy a 13-as átcsoportosítási kérelemet használassuk el, ez az épület az ingatlan politikával kapcsolatos Holmeyer asszonynak, de Holmeyer asszony nem tudott az ülés végig maradni a közlekedési nehézségek miatt, tehát ezért a jövő ülésre halasztjuk el az ő jelentését a 13-as átcsoportással is. Nos, akkor a 14-essel kapcsolatban a parlament szolgálatának tettek fel egy kérdést, ezért megadom nekik a szót. Köszönöm szépen, elnök úr, pontosítás lesz. Most a különböző szolgálatokkal a 2012-es költségvetést vizsgáljuk, és ezek a költségek a 2012-es év első felét érintették vezék, tehát hogyha jól értem, akkor ez a megtart megtakarítás 2012-re lesz. Az elnök kérdezi, 2012 vagy 2011? A válasz 2012 ha ha ezeket a, a projekteket a 2010-esből finanszírozunk, akkor a 2012-esben nem lesz rá. Nos, ez egy olyan fajta manőver, mint amit a bizottság az ITER-rel kapcsolatban javasolt. Tehát 2010-ben maradt valami, és akkor ezt 2012-re teszem félre, na ezt itt leegyszerűsítettem a magam módján. Nos, akkor ezt a pontosítást tekintetbe véve mit szól ez a jelentéstevő? Pán predseda, samozrejme dá sa to pochopiť aj, aj takto. Elnök úr, ez, el, ez megérthető, tehát mi alapjában véve a pénzeket most átcsoportosítjuk tehát most alapjában véve egy beruházást eszközlünk, és jövőben, és ezért megtakarítások lesznek, ezért nem értem a 2012-t. Tehát, hogyha az ebben az évben valamit elindítunk, akkor ennek 2011-ben lesz hatása. Köszönöm, Fernand úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nos, azt szoktuk mondani, hogy ne halaszt holnapra, amit ma is megtehetsz. És ez itt kiválóan alkalmazható. Ha a parlament azt szeretné, hogy a célkitűzéseket teljesítse, akkor a megfelelő menedzsment elvek alapján, ha létre, hogyha rendelkezésre áll a szükséges összeg, akkor azt fel is kell használni. így aztán e, ez alól mentesítjük majd az elkövetkezendő költségvetéseket. Ezzel kapcsolatban sok e-mailt kaptunk, és valóban elavult a szavazórendszer, de megvan a pénz, úgyhogy használjuk fel. Megvan a forrásunk, használjuk fel, és ezáltal a 2012-es költségvetés helyzete könnyebb lesz. Mondjuk a kérdés csak az, hogy hogy teremtődik meg az egyensúly, de a lényeg az, hogy egy következő költségvetés helyzete sokkal könnyebb lesz, úgyhogy mindenképpen támogatjuk. Köszönöm szépen, Árton úr. Eh, Köszönöm szépen, elnök úr örülök, hogy ezt a témát jövő hétre fogjuk elhalasztani. A 14-essel kapcsolatban az a kérdésem, látom, hogy ez hihetetlen mértékű összeg. 30 millió euró az IKT rendszer felújítására. Hogyan fogom ezt elmagyarázni az ír családoknak, akik kételen, kelletlen el kell, hogy hagyják hazájukat? lehet, hogy az lenne a legjobb, hogyha az írak otthon maradnának, és akkor kevesebb kapcsolatra lenne szükség itt Brüsszelben. Jó, hát azért nem ennyire közvetett, közvetlen a, a kapcsolat. A C14-et akkor ö, megvitattuk, akkor beszéljünk a C14-ről. Nos, hogy ahogy én megértettem, amit ma szeretnénk megtenni, az a 2012-es költségvetésre is hatással lesz. Tehát ezt, ahogy jól értettem, akkor az eredeti tervek szerint 2012-ben akartuk ezt megtenni. E, tehát ez azt jelenti, hogy nem 2011-ben akarjuk ezeket a felújítási munkákat elvégezni, hanem 2012-ben, ha jól értettem. És miután másra nem tudjuk ezt a pénzt elkölteni, akkor majd azt tervezzük, hogy két év múlva költjük el. Rendben van, mert hogyha szükségünk lenne, akkor már 2011-re terveztük volna be, gondolom én. problém e, Elnök úr, én nekem nincs kifogásom, hogyha ezeket a betervezett pénzeket előre elhasználjuk, de szeretnék választ kapni mi volt az eredeti terv? 2012-ben terveztük ezt eredetileg elkölteni? Amikor megtettük a 2011-es tervet, akkor ezt 2012-re terveztük? Fernandes úr először. Köszönöm szépen. Talán a főigazgató uraknak kéne ezt a kérdést föltenni. De talán már abban most megegyezhetünk, hogy a 2012-es összegekhez fogjuk ezt csoportosítani. Szerintem ezáltal gyorsan és hatékonyan használjuk fel forrásainkat. Jó lenne, hogyha már most elkezdhetnénk a beruházásokat, nem kell 2012-ig várnunk. Gondolom, Manka úr a jelentéstevő ezt elfogadja, de felteszem a kérdést a főigazgató úrnak, hogy hogy is van ez. Jó, merci. Köszönöm. Az az érzésem, hogy az én egyet, ügyetlenségem tehát túl bonyolultá egy, egy egyszerű kérdést. Jó, a bűnösnek vallom magam. Nos, valóságban, igazából ha jól értem. Itt van Buzsek elnök úrnak az levele, amit nekem címzett. És ebben a levélben elmagyarázza, hogyha felhasználjuk ezeket a, az összegeket, amelyek 2010-re álltak rendelkezésre, az lehetővé teszi az Európai Parlamentnek, hogy azonnal finanszírozza a kommunikációs technológiai költségeket és ezzel tehermentesítse a 2012-es költségvetést, amely a teljességében más felhasználásokra fordíthatna. Jó, tehát én értettem rosszul, ön, ön is ezt mondta Lafora úr. Igen, köszönöm szépen, elnök úr a, té- a költségvetésnek két tényező, vagy az egyik a növekedés, a másik pedig az amortizáció. Tehát ez a négy projekt ezeket, ezekre a célokra felhasználható. Tehát a 2012-es növekmények tehát a 2010-es költségvetésben nem kell majd ezeket a kiadásokat megtenni már. Jó, tehát korábban nem arról volt szó, hogy a jegesbe tesszük, a hűtőszekrénybe tesszük a pénzt, hogy 2012-re legyen, hanem nem, tehát itt a, attól függ, hogy milyen munkákat kell elvégezni. Elnézést kérek, hogy én itt félreértettem pedig világosabbá kellene inkább tenni a vitát az elnöknek. Nos, akkor Artong úr, és aztán az jelentéstevő Artong úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Próbálom leegyszerűsíteni a helyzetet. Azt hallottuk itt, hogy a szavazati rendszer elavult. Szerintem jól működik. Szerintem ezt az összeget 2010-11-12-ben kell elkölteni, tehát nem azonnal. A lehető legjobb az lenne, hogyha megtakarítanánk a pénzt, egyáltalán nem költenénk el. Je vous remercie. Köszönöm. Jelentéstevő úr, nos akkor ön mit javasol? Pán predseda, ja budem odporúčať odsúhlasiť tento transfer, ale... Elnök úr, én azt javaslom, hogy igennel szavazzunk eh, átcsoportostással kapcsolatban, azonban azt mondanám a parlamenti adminisztráció képviselőinek, hogy ha van egy olyan projekt, amely 1, 2, 3, 4, 5 évre vonatkozik, akkor nem hiszem, hogy prioritást adjunk az ötösnek, és ez megelőzze az egyest. Ez mindenképpen a prioritás meghatározásának. De hogyha egyszer meghatároztuk a prioritásokat, akkor járjunk el ennek megfelelően. Köszönöm. Köszönöm. Tehát a parlamentnek a szolgálatai figyelembe veszi a jelentéstevőnek a jogos megjegyzéseit. A jelentéstevő a pontosítások után azt javasolja, hogy fogadjuk el ezt az átcsoport, és hát ki van mellette. Köszönöm. Ellene? Ketten. Tartózkodás? Nincsen. Tehát akkor elfogadtuk ezt az átcsoportosítást is. Azt hiszem, hogy kimerítettük most már az összes átcsoportosítás, sőt a napi rendet is. Tehát a következő ülés jövő héten, jövő héten lesz, 8 óra, 8-án 15 órakor, hát elben 18.30-ig, és már is bejelentem, hogy az utána következő ülés sajnos nagyon is a távoli jövőben lesz, tehát január 27-én. Köszönöm vége az ülésnek, és mindenkinek jó, jó hazautat